Egy kérelmet kaptam, egy tag kijelölésére a néppártól, ezt közé fogjuk tenni. Hogyha nincs senkinek kifogása a jegyzőkönyv elfogadásáig, akkor megerősítjük ezt a kinevezést.